Czytam Państwu na początku oświadczenia pisemne. Tisztelt kollégák, írásos nyilatkozatokról kell beszámolnom önöknek. Mark Terebella, Regina Bastos, Pascal Kampfer, Marie Kriszti Vergia és Renata Weber írásos nyilatkozata 84 per 2010-es, amely az egészségügyi pénztárak egyesületek és alapítványok európai státusszal való felruházásáról szól. A képviselők többsége aláírta ezt a nyilatkozatot, és a 123-as szabály értelmében ezért ezt azokat a címzetteknek továbbítjuk, és megjelentetjük a mostani plenáris ülés jegyzőkönyveiben, mint a hivatalos szövegek egyikét. A második írásos nyilatkozatot Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Isabel Durand, Dieter Lebrecht Koch és